védelme van der Leyen elnökasszony számára is prioritás. Jurova alelnök asszony lesz felelős az Európai Demokrácia Cselekvési Tervért, amelyben több kezdeményezést is látunk, például az ellenálló képesség növelése, a dezinformációval szembeni harc és az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása. A hibrid veszélyekkel, fenyegetésekkel horizontális komplex módon tudunk csak szembeszállni. Ezért kell az összes érintett szereplőt bevonni az uniós intézményekben, illetve a tagállamokban egyaránt, annak érdekében, hogy valóban felkészültek legyünk. A demokrácia és a választások védelme elképzelhetetlen, anélkül, hogy a tagállamok és az EU összefognának. Természetesen a civil szervezetet szervezeteket, illetve a gazdasági szereplőket sem hagyhatjuk ki ebből. Belső és külső szempontokat egyaránt figyelembe kell venni. A tagállamok mellett az uniós intézmények is sokat tettek ezen a téren. Röviden megemlíteném a legfontosabb mérföldöket, például az európai választási együttműködési hálózat keretein belül, egy gyors figyelmeztető rendszer felállítása, a stratégiai kommunikációs keret létrehozása, a független információ ellenőrzők hálózatának létrehozása, illetve a, a közösségi média platformokra vonatkozó etikai kódex létrehozása. Mégis úgy érezzük, hogy az intézményi mechanizmusok és eszközök továbbfejlesztésre van szükség annak érdekében, hogy az Európai Tanács által lefektetett célok elérését garantáljuk. Azt érezzük, azt gondoljuk, hogy a stratégiai partnerségek nagyon fontosak a hibrid veszélyekkel szembeni Helsinki központ például nagyon sokat segíthet ebben. Hasonló módon a dezinformációs stratégiák nem csak az Európai Unió határain belül kerülnek alkalmazásra, éppen ezért keleti déli szomszédainkkal, például a Nyugat-Balkánnal is együtt kell működni ezen a téren. Múlt hónapban fogadtunk el a tanácsban erre vonatkozóan egy állásfoglalást, amelyben például a politikai üzenetek finanszírozásának figyelemmel követése, a digitális készségek eh, fejlesztése mind-mind nagyon fontos. Struktúrát, koordinált fellépésre van szükség annak érdekében, hogy ezekre a kihívásokra választ adjunk. A választások védelme ugyanis a európai értékek védelmének középpontjában áll. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk a Jurova biztos asszony bizottság részéről. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy megszólalhatok itt. A más országok, demokráciák befolyása az európai demokráciákra témában. A bizottság elkezdte a sokféle kockázat vizsgálatát, a dezinformáció, a csúsztatások, a troll rendszerek, az alásó jellegű tevékenységek feltárását. Igen, ahogy az elnökség is megfogalmazta, új biztosként az ezzel ellen való harc lesz a fő feladatom. Köszönöm a támogatásukat. A szabad és tiszta választások megszervezése tagállami feladat. Ugyanakkor egy európai megközelítésre is szükség van, és egy határokon átívelő közös erőfeszítésre, a demokrációk manipulálásával való szembeszállásra, közös fellépésre van szükség tehát. Mert ami egy tagállamot érint, valamennyi tagállamot érinthet, és az egész uniót érintheti. A fenyegetés komplex, a célok pedig folyamatosan változnak. A külső szereplők gyakran használnak helyi proxikat, és új típusú stratégiákat alkalmaznak a befolyásolásra. 2019-es választások során a bizottság számos konkrét lépést tett, hogy megakadályozza az ilyen befolyásszerzést. Volt egy biztonsági csomag, amelyet alkalmazott, széleskörű tájékoztatást folytattunk, aláírattuk a Facebookkal, a Twitterrel, a Microsofttal a személyes adatokra vonatkozó követelményeinket, és ezt folytatni fogjuk, erre építve tovább akarjuk szigorítani, és átfogóbbá akarjuk tenni a védelmi rendszert. Demokráciánk ellenálló képessége a tét a változó és egyre bonyolultabb fenyegetések és manipulációs trükkök özöne között. Ezért koordinált, átfogó megközelítésre van szükség, amelyben mindenki részt vesz, a kormányok, a szabályozó szervezetek, a végrehajtó hatóságok, a pártok, az újságírók, a média, a kutatók, oktatók és a társadalom, és különösen a civil társadalom szereplőinek részvételére van szükség és persze az online platformokra is. Az ő együttműködésükre, párat említettem az előbb, de sokkal kiterjedtebb együttműködésre van szükség, és persze valamennyi polgár figyelmére, odafigyelésére is szükség van. Ezek új típusú fenyegetések, az igazságot akarják torzítani, és ez egy nagyon bonyolult eljárás, de most már felálltak a szervezeteink, amelyek képesek az információk gyűjtésére, feldolgozására és az előre gondolkodásra, a taktikák korai felfedezésére. Folyamatos monitoringot ö, végzünk, ö, kiberbiztonsági intézkedéseink vannak, és az együttműködést, a választási együttműködést meg akarjuk erősíteni, a tagállamok között. Ez már eddig is működött, de szorosabbra kell fűzni. Egyik legfontosabb eleme a rendszernek ez. Javítani akarjuk az EU intézményei és tagállamai közötti együttműködést, a hálózatos együttműködést, és egy gyors riasztási rendszert akarunk létrehozni, amely bármely fenyegetés akkor minden partnert értesít és külső nemzetközi partnereinkkel, a g a NATO szövetségeseinkkel pedig külső hálózatokat kívánunk építeni, mert a probléma globális természetű. És a belső kommunikációnk védelmét is meg kell jobban valósítani, és a közvéleményt is érzékenyíteni kell a problémára hogy létrejön Európában is a fact-checkereknek egy független közössége, tudósok, kutatók és aktivisták közössége. 12 hónap kipróbálás és gyakorlás után most már eljutottunk a rendszer értékelésébe, és amit nem találunk kielégítőnek, azt a résztét a rendszernek felülvizsgáljuk és szabályozókkal javítjuk. Ugyanakkor széles körül szeretnénk a úgynevezett media literacy-t, a médiákhoz való értést az iskolákban kiemelt tantárként oktattatni, és a demokratikus értékek megismertetését megerősíteni. Van der Leyen elnök asszony egy új digitális szolgáltatásokról szóló jogalkotás csomagot ígért, amely digitális platformoknak, szolgáltatóknak, termékeknek egy rugalmas, de szigorúan védett keretet ad, és a mesterséges intelligencia fejlesztését is biztonságos keretek között teszi lehetővé. Von der Leyen asszony politikai párbeszédet kezdett a különböző politikai erőkkel, és a European Democracy Action Plan keretén belül el szeretné terjeszteni az ide vonatkozó tudást a társadalomban, és a szólás szabadságának az elvét is persze közben fenn kívánjuk tartani. Ehhez az európai politikai pártok átláthatóbb működésére, finanszírozásának átláthatóságára és kommunikációjuk átláthatóságára, annak javítására is szükség van. A demokrácia csak átlátható szabályok között működhet, meg kell őrizni az alapvető szabadságokat, a szólás szabadságát, miközben meg kell valósítani egy magas szintű védelmet is. Köszönöm szépen! Herzlichen Dank, Frau Kommissarin Jurova. Köszönöm szépen, Jurova, biztos asszony. Most a néppárt részéről Rangel kollégának adok szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Finn elnökség, tisztelt uh, Jurova biztos asszony, mindenek előtt szeretnék uh, um, gratulálni a kinevezéséhez, és sok sikert kívánok. Tudom a tapasztalataink alapján, hogy nagyon elkötelezett a tárcájához tartozó területeken. Nehéz, nagy kihívásokkal teljes területről van szó. Sok sikert kívánok, és számíthat a frakciónk, illetve úgy gondolom az egész ház együttműködésére, ugyanis a ház nagyon egy erőteljesen és egyértelműen támogatta az egész új Európai Bizottság megválasztását, úgyhogy úgy gondolom, hogy bízhatunk benne, hogy jól fogunk tudni együttműködni. Most pedig áttérek az anyanyelvemre. Úgy gondolom, hogy ez a beavatkozási kísérlet, amiről beszélünk, nagyon súlyos problémákat vet fel. A, a dezinformáció nem újdonság, de ma az új technológiáknak köszönhetően nagyon nagy hatásai vannak, sokkal erősebbek a társadalomra nézve, mint korábban Tudjuk, hogy eh, nem régiben, például a cseh eh, titkosszolgálatok eh, felhívták a figyelmet arra, hogy a politikai intézményes folyamataikba a kínaiak és az oroszok beavatkoztak, tehát nem csak a Brexit esetében, hanem Katalónia esetében is. Mm, a, a számítógépek Moszkvából avatkoztak be, erre utalnak a jelek az instabilitás erősítése érdekében és a társadalmaink dezinformálása érdekében úgy gondolom, hogy ez egy fontos probléma az állampolgárok oktatásán sok múlik, különösen a fiataloknak meg kell tudni különböztetni az igaz és a hamis híreket. Persze a közösségi hálózatok működtetőire, a politikusokra, a vallási vezetőkre, a újságírókra nagyon nagy felelősség hárul. Fontos az oktatás javítása, fontos az üzenet eljutatása a társadalomhoz és igenis fel kell venni a kapcsolatot azokkal a fővárosokkal, ahonnan gyanítjuk, hogy a beavatkozás történik. Nagy kihívás ez, hiszen a demokrácia problémáiról van szó. Nem lehet nem megemlíteni Málta esetét, Daphne Caruana Galicia meggyilkolását. Ez egy szörnyű, borzasztó cselekvény volt, és megmutatta ezt, hogy a tájékoztatás mennyire veszélybe sodródott. Kati Piri következik két perc, 30 másodpercben a szocialistáktól. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Biztos asszony a szocialista frakciónőben hadd gratuláljak a kinevezéséhez. A szabad, tisztességes választások az európai demokrácia középpontjában állnak. Szabad, tisztességes választásokat nem vehetjük biztosra, ugyanis a beavatkozása, a választásokba történő beavatkozása demokratikus rendszert kérdőjelezi meg, egyre nagyobb a veszély napról napra, ezért kell valamit tennünk minél hamarabb. Ez egy égető kérdés nagyon sok tagállamban, és a jelenlegi szakpolitikák nem megfelelőek ahhoz, hogy a hibrid fenyegetéssel szembenézzünk. Európaiak milliói vannak kitéve dezinformációs kampánynak külső beavatkozás miatt. Kibertámadások száma soha nem látott magasságokba szökött, stratégiai infrastruktúrához és adatokhoz férhetnek hozzá. A pártok, a politikai pártok finanszírozása harmadik országokból erre vonatkozó szabályokat rendszeresen megszik. Mégis az uniós tagállamok kormányai nem tesznek semmit. Vannak olyan kormányok, amelyek megpróbálják az igazságot elrejteni, például a brit kormány Boris Johnson vezetésében. A orosz veszély a brit demokráciára ezzel a címmel számolt be nem olyan régen az Európai Unió politikai bizottsága, de hát sorolhatnám a francia Front National, a Leave.eu kampány, illetve a európai választások során gyanús tevékenységek Németországban online. A szocialista frakció kezdeményezésére múlt hónapban az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást. Felhívjuk a tagállamokat és a parlamentet arra, hogy minél hamarabb tegyünk lépéseket. Például a választásokban történő beavatkozás témával foglalkozó külön rendkívüli bizottság felállítását javasoltuk. Sajátos módon 52 Renew frakcióban ülő kollega miatt. Igazán nem értem, hogy főként a brit liberális sok miért nem szavazták meg annak a külön bizottságnak a felállítását, amely pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozna. Gyakran Időre van szükség ahhoz, hogy felülkerekedjünk a nehézségeken, ezért kell összefognunk, kedves kollégák, hogy itt az Európai Parlamentben is tényleg komolyan vegyük ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Renew frakcióból Durand képviselőnek adok szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, alelnök asszony. A Renew frakció nevében is gratulálok önnek az újraválasztásához és nagy örömmel láttam, hogy ön már is elkezdte a munkát a demokrácia és a jogállamiság megmentése érdekében. Történelmünk sok párhuzamról szolgál. Von der Leyen asszony is kiemelte, hogy a demokráciák Európai Unióban ö, sebezhetőek, és a szabadság megvédése alapvető folyamatos feladatunk, és ezzel egy időben a szabályok betartása, a jogszabályok, a jogállamiság működtetése is. Ez az egész társadalom feladata. Történelmünk megmutatja, hogy a sajtó feltalálása óta nagyon sokat fejlődtünk a humanizmus útján, és mi találtuk ki a gondolata sajtó szabadságát, mi voltunk az elsők, akik megvalósítottuk azt a világban, és elnökasszony, biztos az önök hazájában is voltak szünetek ebből a szempontból. Megtanultuk, hogy a gondolat szabadsága egyben felelősséget ró mindenkire, és ezzel egy időben a szabályok betartása és a szabályok megalkotása a sajtó számára is a szabadságot védik. Amióta az internet elterjedt, azóta nagyon sok fenyegetés éri ezeket az elveket. Mindenki bármint mondhat, és el van maradva a jogalkotás, a menedzsment. Azt mondanám, alelnök asszony, hogy döntő pillanatot élünk meg, mert ezt az egyensúlyt ma sokkal nagyobb munka fenntartani, a szabadság és a szabályozottság kettősségét. Ne legyen az internet a mindent lehet térsége, de ne legyen az internet a cenzúra területe sem. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk Lagodinski úr a Zöld frakcióból. Ähm, Köszönöm szépen, gratulálok alelnök asszony megválasztásához én is. De most itt más a témánk. Az orosz-ukrán konfliktus kapcsán a Bundestagot is megbénította egy vírus, amit most már tudunk, hogy egy olyan csoport csempészett be a német rendszerbe, amely az orosz titkosszolgálathoz közel áll. Tehát ez volt a legnyilvánvalóbb, legfrissebb támadás, külső beavatkozás demokratikus rendszereinkbe, és sok ö, hasonlóról tudunk, van amelyiket le tudjuk állítani, van amelyik felszínre kerül. De az biztos, hogy aktívan be kíván avatkozni Oroszország ideológiai alapokon, propaganda háború jelleggel a digitális szférában. Oroszország, Kína és egyébként a liberális demokráciák egyike is. És ez angolul, németül és oroszul is zajlik. Berlinben egyre több ö, orosz tévé által mobilizált migráns él, akiket fel lehet bérelni propaganda terjesztésére, és nem csak a Russia Today, a Redfish, a Facebook és számos egyéb szociális hálózat, amely egyébként ezzel ellentétes és pozitív célokat is követ, megengedi, hogy agitatív propaganda jelenjen meg az oldalain, és gyakorlatilag megadja magát az orosz titkosszolgálatnak, sőt némelyiket maga az orosz titkosszolgálat ö, működtet. De a saját köreinket is vizsgáljuk meg. Ezek a pártok, amelyek megpróbálnak Európában beavatkozni, alákassák ásni a demokráciát, és sajnos nálunk is vannak ilyenek az AFD párt tagjai, akik konkrét pénzeket fogadnak el Oroszországtól azért, hogy az orosz propagandát képviseljék Európában, Németországban, és ezek a kollégák itt ülnek velünk, őket kéne megkérdezni, hogy honnan kapják a pénzeiket. Meg szeretném kérdezni itt helyben az AFD képviselőit, hogy szoros kapcsolataikat az orosz nagykövetséggel hogy magyarázzák, és a pénzeik honnan jönnek. És nem csak az európai, Európa ellenesek csinálják ezt, ők az aktív alások, de mindannyiunknak feladata és aktív feladata kéne, hogy legyen, hogy ugyanilyen aktívan ellenálljon. Itt is egymással szemben, akár szemtől szembe meg mondva és megkérdezve ezeket a dolgokat. Ezek a kollégák válaszsal tartoznak nekünk. Bardella kollégának adok másfél percben szót. Köszönöm, elnök asszony, elnézést, hogyha belezavarok a környezeti paranoiába, hiszen mindenki azt mondja itt, hogy Vladimir Putyin van a mögött, hogy a szuverenisták győzedelmeskednek Európában. Macron elnök és Merkel kancellár egyre több vereséget szenved, úgyhogy a külföldre kell most mutogatni. A hírszerzési szolgálatok azt mutatták ki, hogy a francia elnökválasztás során egyáltalán nem történt orosz ciberbeavatkozás. Az Európai Bizottság által felállított stáb sem tudott semmilyen szervezetbeavatkozást bizonyítani az európai választások során összeesküvés elméletekről van szó, ahol mindig egy láthatatlan orosz kéz szerepel, az eredmények pedig valósak, nem láthatatlanok, csak nem olyanok, amelyeket ők szeretnének látni. Trump elnök is megszólalt. Ugye Merkel kancellár is besegített, hogy a nemzeti front ne legyen ennyire sikeres. A briteknél a Brexitre szavaztak, illetve Salvini Mm, kormányra került önök nem tudnak az európai népek valós aspirációira választ adni. Ezért mondják ezeket. Köszönöm. Köszönjük az ECR frakció nevében Lundgren úr másfél percre kap szót. Köszönöm szépen. Kína Irán és Oroszország is nagyon aktív ezen a területen. Svédországban elsősorban Kínából érzünk fenyegetést. Kína egészen nyíltan próbál például nálunk egy regionális és állami minisztereket megzsarolni, vagy pénzelni, díjakat osztana azoknak, akik hasonlókat mondanak, mint ők. Tehát Kína is a maga módszereivel jelen van Európában. Nem csak a külső erők lehetnek antidemokratikusak, sajnos a demokráciáinkon belül is van propaganda gyártás, ahol polarizálva a jókról és gonoszakról szól a választási kampány, és apokaliptikus képeket festenek az ellenfélről, az ellenzékről, az Európai Unióról, és ez egy hatékony félelemkeltés, elég sok embert elér és befolyásol. Ha egy demokratikus rendszerben valaki befolyásolnia akarja a választási eredményeket, vagy nem fogadja el a létrejött eredményeket, akkor nyúl ilyen eszközökhöz, ezért kell megelőzően és utólag is keményen fellépnünk ezek ellen. Most a GUE frakcióból Anderson kollégának adok szót. Köszönöm, elnök asszony! Nem beszélhetünk külső beavatkozásról, választási beavatkozásról, anélkül, hogy ne beszélnénk a, a Demokratikus Unionista Pártról, amelynek soha nem kellett elszámolni azzal a félmillió fonttal, amit a Brexit kampány során kapott. Sötét pénz ez, nem tudjuk honnan jött. Állítólag egy nemzetközi bűnöző per üzletemberen keresztül érkezett. Nem Észak-Írországban költötték el, hanem egy olyan országban, ahol nincsenek előtjeik. Angliában annak érdekében, hogy a választási szabályokat megkerüljék. Nem folyik vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy honnan jött ez a pénz. A Brexit népszavazás után olyan jogszabályokat fogadtak el, amely megvédi a DUP-t. Nem kell megmondani, hogy honnan jött ez a pénz. Ugyanaz a párt ez, amely jelenleg lojalista tömegeket próbál a Brexit mellett megmozdítani. Megfélemlítő posztereket raktak ki a Sinn Féin jelölt belfasti polgármester John Finucane ellen. Hogyha bárhol máshol történne ez, akkor az Európai Unió elítélné. Ugyanakkor egy megosztott Írországról beszélünk, és pontosan úgy osztották fel a választási körzeteket, hogy ezzel manipulálni tudják a választásokat, az emberek akaratát figyelmen kívül hagyva. Elnyomó törvényeket elfogadó diszkriminatív áramról beszélünk, amely Dél-Afrikához hasonlítható, Hál' Istennek az unionista többségnek vége, és remélhetőleg egy befogadó demokratikus Egyesült Írország tud kialakulni. Köszönjük szépen, most pedig két percre Liners út kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem első ízben beszélünk a fake newsról és a hasonló jelenségekről, tavaly is, két hónappal ezelőtt is, a múlt hónapban is, és ma is elővettük ezt a témát, mert sürgős, fontos ez a kérdés, és még mindig hiányzik a cselekvés. Különböző tanulmányok történtek, amelyek azt mutatják, hogy 52 millió európai kapott trolloktól hamis híreket azt is tudjuk, hogy az EU minden tagállamában megpróbálták az embereket félretájékoztatni, dezinformálni, Facebookon keresztül, videókon keresztül. A Task Force, az East Stratcom több ezer esetről számol be az idén, miszerint az oroszok több esetben avatkoztak be, mint a múlt évben. A Task Force-ot most kibővítik, de elegendő -e ez, kérdezem a külügyi szolgálattól. Elegendő -e ez arra, hogy a problémát kezeljük, szerintem nem, többet kell tenni, kevesebbet beszélni. Az Európai bizottságnak, az új bizottságnak aktívabban kell fellépnie, és új eszközöket is be kell vetnie. Több elemzésre, tanulmányra van szükség, több pénzre a dezinformációs kampány elleni küzdelemben. Fontos, hogy mindenkivel felismertessük, hogy miről van szó, és persze az internetes óriás cégeket sem lehet figyelmen kívül hagyni a Facebook és társai nagyon komoly felelősséget játszanak. Fontos lenne az etikus működésük. Köszönöm szépen, Morász kolléga következik másfél percben. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenárs úr most mondta, hogy volt egy vita, volt egy állásfoglalás ebben a témában, és most újra napirendre kerül, de hát erre jó okunk van. És ez a következő valami történik. Ez nem egy eltúlzott kérdés. Jurova és King biztosok hónapok óta dolgoznak ezen a témán. Egy külön bizottságot is szerettünk volna, ennek is jó oka van. És ennek nem az az oka, hogy Donald Trump azt mondja uh, Boris Johnsonnak, hogy tetszik az NHS, megvenném, Nekem ez sem tetszik, de nem erről beszélünk. Arról beszélünk, hogy egyre több a bizonyíték arra, hogy illegális módon próbálnak beavatkozni a választásokba, és JFK-nek nem tetszett volna a Cambridge Analytica, a magánadatok felhasználása illegális alkotmányellenes célokra, Fogalmazunk tehát világosan, mivel van dolgunk. Ez törvénytelen, illegális és titkos módon folyik mindez. Ma engem érint, holnap lehet, hogy téged. A brit kollégák kezdeményezték ezt a vitát. Az én hazámban a konzervatív kormány megpróbálja a valóságot az emberek elől eltitkolni, pedig készült erről egy jelentés is, hogy pontosan mekkora fenyegetést jelent ez. A brit hírszerző ügynökségek ezt el is fogadták, és mégis egész egyszerűen nem adják el, nem hozzák ezt nyilvánosságra. Mennyi bizonyítékra van még szükségünk arra, ahhoz, hogy felfogjuk, megértsük, hogy ez valós veszély. Az Európai Bizottság egy folyamatos félretájékoztatásról beszél, Az Európai Bizottságot, az új bizottságot arra kérem, hogy mindent tegyenek meg ezen veszély eh, ellen. Online és offline garanciákat eh, kérünk a hamis eh, áll Facebook accountok törlését, semmi sem lehet annál fontosabb, mint hogy szabad, méltányos választásokat tartsunk, fel kell lépnünk az ezzel szembe menő illegális tevékenységek ellen. Köszönöm szépen. Következő felszólunk másfél percben Horwood kolléga. Gratulálok, alelnök asszony, kinevezéséhez. Sajnálom, hogy lemaradtam a bevezetőjéről, de gondolom koordinált megközelítést ígért, és ez így helyén való. Brexit vagy ide vagy oda, sajnos látjuk, hogy Londonon keresztül nagyon sok orosz pénz próbál befolyást vásárolni demokratikus folyamatainkban. És ez a még publikálatlan kiverelhárítási jelentés tudjuk, hogy nagyjából mit tartalmaz. Nagyon komoly orosz befolyás volt a Brexit szavazás során, de ezt eltitkolja előlünk a konzervatív kormány, mert nagyon rosszul jönne neki. Pedig egyébként a, a miniszterelnökön kívül semmilyen közhatóság nem ellenezné az anyag kiadását. Ez egyedül a konzervatív pártnak kínos. Nemzeti parlamentünket most feloszlatták, és még aludhat egyet erre a kormányunk, de itt az Európai Parlamentben el kell mondani, meg kell szólaltatni a vészharangot, hogy azok, akik passzívan vagy aktívan az orosz befolyás zászlóhordozói, azok háttérbe szoruljanak. Kunke képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Sok tekintetben ö, ijesztő a kibertámadás, mert közvetlenül nem érzékelhető, ugyanakkor mégis halálos, életveszélyes. Lehet, hogy túlzónak tűnnek a szavaim, de ebben semmi túlzás nincs, pontosan tudjuk, hogy a támadások folyamatosak, és konkrét fenyegetést jelentenek demokráciáink alapelveivel szemben, azon értékekkel szemben, amire Európa épül. Már ennek a felismerése is cselekvéskényszer kéne, hogy generáljon. Volt a dezinformáció, online dezinformáció ellen már a bizottság részéről egy intézkedés, de ez nagyon kevéske az EU mindig csak utólag reagál. Jó lenne, hogyha az Európolnál létrehozott kiberbiztonsági egység előre, megelőző jelleggel tudná feltárni az ilyen befolyásolási gyakorlatokat. De ez sem elég. Az EU-ban minden intézmény, minden tagállam és minden polgár feladata a kiberbiztonság őrzése mert az EU-ba vetett bizalom világszerte nagyban függ attól, hogy az EU mennyire veszik komolyan ezt a feladatát. A civil szervezetek, az iskolák, a parlamentek mind-mind kapjanak kellő forrást ahhoz, hogy a maguk módján, maguk módszereivel felléphessenek aktívan. A legkülönbözőbb platformokon, ezen erőkkel szemben, amelyek ugyancsak minden platformon jelen vannak. Köszönöm szépen. Huktaszári képviselő kap szót arvoisa puhemies tisztelt elnök asszony! Az európai választásokba való beavatkozást meg kell akadályoznunk, gondoskodnunk kell róla, hogy a civilizációnk mentes maradjon a propagandától. Nem fogadhatjuk el, hogy Oroszország, Kína vagy egy harmadik ország megpróbáljon beavatkozni a választásainkba az európai demokráciákban nem szabad, hogy ilyen visszaélésekre kerüljön sor. Oroszországban a közösségi médiában troll gyárak működnek. Az emberek azonban nem emiatt szavaztak a nacionalista vagy patriotikus pártokra, hanem a, amiatt, amiatt megtapasztaltak az iszlamizáció, a munkahelyek eltűnése, a jóléti állam problémái miatt. A svédországi lövöldözések, pokolgépes merényletek hétköznapi jelenségé váltak. Ez az önök politikájának a következménye, és a nemzeti pártok, vagyis mi ezt kívánjuk orvosolni, Európát újra biztonságossá akarjuk tenni, és mi ezért kampányoltunk a jobb és biztonságosabb Európáért. John Baszki kollega, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, gratulálunk az újraválasztásához. Hát elég sok feladata van Hölgyeim és uraim, már megint kettős mércét tapasztalunk. A legtöbb felszólaló eddig arról beszélt, hogy a külvilágból beavatkoznak de csak akkor panaszkodnak, amikor olyan pártok húznak hasznot ebből, akiket önök nem szeretnek, például a tórik. De amikor a botrányos, milliárdos soros zsebéből érkezik a pénz, akkor nem zavarja ez önöket kettős mérce. Vagy ellenezzük a külső beavatkozást, vagy pedig nem foglalkozunk vele. Egyesek azt mondják, hogy cenzúrát akarnak az interneten. Hát sok sikert kívánok ehhez. George Orwell is írt az olyan emberekről, mint önök a cenzúra minisztériumáról. Közös nevezőre van szükség, nem kettős mércére. Köszönjük. Egy percet kap Pereira asszony. E Köszönöm szépen, elnök asszony. A az intézmények függetlenségét fel kell, tanul, tal, fel kell tartani, a gazdasági beavatkozás a monopól helyzet helyreállításának kísérletével szemben. Fontos, hogy az újságírók szakmai szempontok szerint működhessenek, etikusan működjenek. Az Európai Unióban a nagy cégek, koncernek érdekeit szolgálják sokszor a média különböző megnyilvánulásai, és a progresszív erők meggyengültek, az obskurantizmus, a populizmus terjed, az antidemokratikus tendenciák szélesre tárták a kaput a szélső jobb előtt fontos a parlamentben lerántani erről a leplet, és az észszerűség útján tovább lépni. Köszönjük, Bilcsik kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok én is a megválasztásán, a Jurva asszonynak a megválasztásához. Aktuális volt, hogy Ursula von der Leyen a mai beszédében említ említést tett a belsős forradalomról, csehekről, szlovákokról, akik a forradalom során szabadságért harcoltak. A szabadság, a szabad választások olyasmi, amit Európában most már mindenhol természetesnek veszünk, mégis ezt meg kell védeni, óvni kell, őrizni kell, már csak azért is, mert komoly fenyegetés leselkedik erre. A Brexit kapcsán ez mindannyiunkat érintő kérdés, minden választás, nemzeti és európai parlamenti választás során is láttuk nyomait ennek. A múlt hónapban az parlament, a mi parlamentünk elfogadott egy állásfoglalást arról, hogy a külső beavatkozás ellen hogyan tudjuk legjobban felvenni a harcot, és a dezinformációval szemben mit tudunk tenni. Három dolgot had hangsúlyozzak ebből. Először is a külső beavatkozás elleni fellépés, illetve a dezinformáció elleni fellépés egy fontos, hogy politikai prioritás legyen. Az elkövetkezendő öt évben ezt a politika egyik központi kérdésévé kell tenni. Nem beszélhetünk arról, hogy ki a felelős, ki itt kell hibáztatni, valamit tennünk kell, Ráadásul rendelet formájában kell védenünk az európai értékeket, az internetet, és általában az de európai demokráciát. Több pénzt, erőforrást kell fordítani az oktatásra, az emberek tájékoztatására, azokon a területeken, ahol legfeszélyeztetettebbek az emberek a digitális térben, az interneten. Remélem, hogy ezt meg tudjuk tenni. Köszönjük. Köszönjük, Vilcsik úr. Bonafé képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, az Európai Parlament már októberben a szocialisták kezdeményezésére elfogadott egy állásfoglalást a beavatkozás elmarasztalására a választási folyamatokba. De nem oldódott meg a helyzet, az olasz ügyészség éppen most kezdett vizsgálatot a Salvini finanszírozása és Oroszország beavatkozása ügyében. Ezek nagyon furcsa cselekmények. Az osztrák, a francia esetek is alátámasztják, hogy léteznek ezek a tevékenységek, illetve a Brexit kampányba is beavatkoztak. Mindez nem összeesküvés elmélet. Mindez nagyon veszélyes a demokráciánkra nézve, ugyanis nagyon gyakran a webben gyűlöletkampányt indítanak, és ezzel befolyásolják a választási kampányt. Nagyon fontos, hogy ez a vita folytatódjon, az Európai eh, Parlament eh, bizottságának eh, is foglalkoznia kell vele, mert az európai demokráciáról van szó. Köszönöm, most pedig Lóazó kollega következik másfél percben. Köszönöm szépen. Madame la vice-présidente. Köszönöm szépen, alelnök asszony, az európai modellben meg tudjuk ki tudjuk választani azt, hogy milyen demokrácia formát akarunk. Azt hiszem, hogy amikor külföldiek megpróbálnak beavatkozni egy választásba, akkor nyilván minket akarnak ezzel gyengíteni. Meg kell állapítanunk, el tudjuk ezt, el kell ítélnünk ezt a borzasztó kort, ami olyan, mint egy rák megfertőzte Európát, de ami ennél is fontosabb, tennünk kell valamit minél hamarabb. Pont ezért miért nem hozzunk létre egy európai demokrácia védelmi intézetet, ügynökséget, minden tagállam számára biztosítja a kibertámadásokkal szembeni eh, szaktudást, a manipulációval, a tév információkkal szembeni harcot ez lehetővé eh, teheti. Van eh, élelmiszerbiztonsági ügynökségünk, hogyha valóban meg akarjuk védeni Európát, az európaiakat a mérgező ételekkel szemben, akkor a választások toxikus, mérgező elemeitől is meg kell őket védeni, még akkor is, hogyha ezek, ez sokkal nehezebb harc. Elnök asszony, alelnök asszony, gratulálok a megválasztásához, és köszönöm, hogy ennyire komolyan veszi ezt a kérdést, az európai demokrácia védelmét. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Allard képviselő következik, kettő perce van. And, uh... Köszönöm szépen. Gratulálok én is kinevezéséhez. Októberben fogadtuk már el az ide vonatkozó szöveget, és nagyon örülök, hogy ez a mai eszmecsere most megvalósul, de nagyon sok teendőnk van. Az USA most úgy tűnik, hogy elfogadja, hogy igenis volt orosz befolyásolás az elnökválasztás során, de az Egyesült Királyságban még nem tartunk itt. Boris Johnson miniszterelnök múlt héten azt állította, hogy ennek semmi jelét nem látta eddig a rendelkezésére álló anyagokban. Ugyanakkor 2017. decemberében az akkori brit külügyminiszter, ugyancsak Boris Johnson mégiscsak látott orosz befolyásolási erőfeszítéseket. <clears throat> Most akkor melyik Boris Johnson mondja az igazat? Ahogy a skót miniszterelnökünk mondta, Boris Johnson veszélyes elem, és nem alkalmas a feladatára. Mert xenofóbiát, rasszizmus terjesztenek ezek a források, és nagyon jó, hogy a mai vita ellenében megy ezen folyamatoknak. Idén, évelein kezdeményeztem már ezt a mai vitát, és örülök, hogy megvalósult. Mert ma már állami szervezetek próbálnak outsourcinggal befolyást gyakorolni, nem ö, akarják hagyni, hogy tiszta választásokban a valódi népakarat érvényesüljön. Ezt a befolyásolást ki kell szűrni, ugyanakkor nyissuk ki a demokráciánkat még több ember előtt, olyanok előtt is, mint én. Én nem fogok most a Westminsterben szavazni, de a kollégáknak, Ellen Smithnek sok sikerült kívánok, és kívánom, hogy jól szavazzon. Köszönöm szépen. Itt folyamatosan valami zaj van a fülemben. Olyan itt az akusztika, hogy ha beszélgetni akarnak, akkor ezt kint tegyék meg, mert a terem minden hangot felerősít. Következő felszólalunk. Tercs kolléga, egy percet kap. Nem, elnézést. Kihagytam Mariani kollégát, ő következik előbb. el. En France, après 18 ne feledkezzen meg rólam, elnök asszony. Franciaországban 1970 óta, 1870 óta minden, mindig mindenki Németország kezét látja, bármi történjen is. Időnként legitim ez a gyanú. Nagyon fontos, hogy az európai nemzetek fennmaradjanak, fontos a hazafias mozgalom, a nemzeti érzelmet azonban az európai e, intézmények e, elítélik, és inkább külföldi e, hatalmakra mutogatnak. Valójában a patriotikus mozgalmakat próbálják félreállítani, amikor az orosz beavatkozással vádolják őket, illetve dezinformációról beszélnek a nemzeti és európai választásokba. Tudom, hogy létezik külföldi egyértelmű beavatkozás, Soros úr és az Open society -a, ami Budapesten rendezkedett be, magyar kormányjal szemben ellenséges tevékenységet végzett. Erdogán úr a mi pénzünkből a kettős állampolgároknak választási tanácsokat ad vagy Macron úr megválasztását is említhetném, illetve most voltam egy olyan találkozón, ahol a belaruszok megsegítését kérték parlamenti képviselők. Köszönöm. Tercs kollega. Eh, y felicidades a la comisaria por la reelección. Köszönöm. Szeretnék gratulálni a megválasztásukhoz. Ha már a beavatkozásról van szó, Katalóniában elég sok beavatkozást láttunk, orosz ügynökök által vannak ilyen ügynökök, de emellett európai beavatkozásokat is láttunk Merkel asszony részéről, aki gyakorlatilag minden európai választásba beavatkozik, a magyarba, az osztrákba, és sorolhatnánk eh, még. vagy 2016, amikor a Trump megválasztásáról volt szó. Vagy nézzük meg most Spanyolországot. Ott a szocialista párt a katalán szeparatistákkal akar választási szövetséget létrehozni, és a kommunistákkal, akiket ott Podemosnak hívnak. És érdemes észrevenni Venezuelát is, ahol Chávez lefeküdt a kubaiaknak. És most pedig Maduro szinte jelen van a spanyol kormányban. Ez egy komoly kockázat. Ami Latin Amerikában megtörtént, az előfordulhat Spanyolországban is. Nincs kékkártyás lehetőség ebben a vitában, de ettől függetlenül Sojdrova asszonynak meg is adom a szót, mert következik. Dvěma předřečníkům, protože myslím, že tady dochází ke ke směšování dvou pojmů. A jednak je to pojem ovlivňování. Szeretnék egy kékkártyás eh, hozzászólást kérni. Egyrészt, ami a befolyásolást illeti, hogyha valaki eh, valamiről eh, függetlenül informál valakit, ez egy dolog. A másik pedig az, hogy hazug módon terjesztünk hazug információkat. Nos, itt erről beszélünk az információ terjesztése nem ugyanaz, mint a hazugságok terjesztése. Azt senki sem ellenzi, hogy a szabad médiát közösségi hálózaton terjesszük. Ezt senki sem ellenzi. De minnyáján tudjuk, hogy a közösségi hálón hazug információkat is terjesztenek. Ez ellen kell az EU-nak és a tagállamoknak is fellépniük. A cseh kínai és orosz befolyásolásról figyelmeztet a titkosszolgálat. A jelentéseikben az olvasható, hogy Oroszország által támogatott kampány terjesztenek a közösségi hálókon az a, azzal a célral, hogy az EU-t meggyengítsék, pontosan ilyen hazug információk alapján. A politikai folyamatok befolyásolásával itt az európai tagállamokat próbálják egymás ellen kijátszani. Az Egyesült Királyságban ez sikerült is. Ez azt jelenti, hogy hazugságok terjesztését kell megakadályozni. A szabad médiát mindenképpen támogatjuk, és ezt kérjük. Az EU-nak és a tagállamnak is ezért az ilyen jellegű szerzőket támogatniuk kell, a nyilvános médiákat támogatniuk kell. Azt gondolom, hogy itt olyan helyzet alakult ki, ahol a tagállamok az audiovizuális szolgáltatásokkal kapcsolatos irányelvet kell, hogy végrehajtsák, a szerzőjogokról szóló szabályokat, és ezzel lehet a szerzőket védeni és a jó médiát védeni. Erről van itt szó. A Stratcomot is teljes mértékben támogatom. Azt gondolom, hogy ezzel az EU egy olyan hangot tud képviselni, amely Kína és Oroszország ellenében tud terjeszteni híreket. Elnök, köszönöm szépen. Ruiz de Vessa képviselő kap egy percet. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Jurová asszonynak a megválasztásához. Úgy gondolom, hogy nagyon sok munka vár még ránk, többek között ez is, amiről most beszélünk. Mi európai képviselők, mi vagyunk a felelősek Európa sorsáért, és ne legyünk már annyira naivak, mint amennyire eddig voltunk az teljesen egyértelmű, hogy van egy ellenséges koalíció az Európai Unióval szemben, amely céljául tűzte ki, hogy legyengíti az Európai Uniót, és talán el is pusztítja, ha tudja. Oda kell figyelnünk tehát erre az ellenséges koalícióra, hogy ez milyen behatással bír a különböző Európai Uniós tagállamokra nézve szét kell rombolnunk ezt az ellenséges koalíciót, ellen kell állnunk a fenyegetéseknek. Nagyon komoly befolyások ellen kell fellépnünk minden egyes választás esetén. Nem engedhetjük meg, hogy bárki beleszóljon Európa alakulásába. Ne Nessinga képviselő kap egy percet. Köszönöm szépen! Az Egyesült Királyság számára nagyon időszerű ez a vita, ugyanis a választásokba való beavatkozás ugye számunkra is nagyon fontos. Úgy tűnik, hogy rendkívül átalakult a brit politikai élet, és nagyon sokan komolyan aggódnak az orosz befolyás és az amerikai befolyás miatt ebben az egész láncolatban. Úgy gondolom, hogy az orosz oligarchák beavatkozása hihetetlen, a mostani választási kampány első hetében csak több százezer euró jelent meg, és mivel az új technológiák már lehetővé teszik ezeket a beavatkozásokat, így még nehezebb a helyzet. A kutatások azt, mutas, azt mutatják, hogy sokkal nehezebb meggyőzni az igazságról azokat, akik már valamilyen dezinformációt vagy valamilyen hamis hírt kaptak. Láttuk, hogy az Európai Unió hogyan mászott ki a hidegháborúból, és hogy hogyan tűntek el az ilyen jellegű propagandák, de sajnos, sajnos ezek visszatérnek, ezek megjelennek a médiában, és mindenkinek biztosítani kellene, kellene azt, hogy csak igazi információ jelenjen meg. Rojt kolléga másfél percet kap. Madam President, colleagues. What... Tisztelt elnök asszony, kollégák! A demokrácia egyik nagy templomának nevezhetnénk a brit parlamentet Atén mellett, ugyanakkor óvintézkedésekre van szükség az oligarchák ellen. Amennyiben ezek a az óvintézkedések nem voltak elég gesek akkor sem, amikor a tisztelt képviselők még eh, tiszteletet eh, érdemeltek. Eh, most eh, Boris Johnson eh, tevékenysége teljesen szégyeletre, szégyelre mér. És nem hajlandók azóta sem foglalkozni azzal, hogy ki finanszírozta a Brexit kampányt. Mindezt ki kellett volna javítani mielőtt egy újabb választásba hajszolják az országot, amely dezinformációból és óriási költekezéssel jár. Az ókori Aténban ezt a problémát megoldották. A Démosz a hatalomra törőket száműzhette, és ezáltal tíz évre elzárhatta őket a politikai hivataltól. A modern demokráciának is szüksége van ilyen eszközre, a kizárásra, mert úgy tűnik, hogy a szupergazdagokat pusztán bírsággal nem lehet megfogni. Eh, a képviselő másfél percet kap. Köszönöm, eh, elnök asszony, de itt most tényleg több egyszerre arról beszélünk, hogy más országok beavatkoznak a mi demokráciánkba és a mi választásainkba. Én úgy gondolom, hogy ez már tragikomikus. Eh, önök nem értik meg az emberek szavát, legyen szó a Brexit szavazásról, bolsonaro vagy Trumpról. Európában is folytatódni fog fog ez Matteo Salvini győzelmével. E, önök számára ez egy misztérium, ez érthetetlen e, és megpróbálják megmagyarázni azt, hogy miért nem akarják elfogadni a szavazás eredményét, abszurd összeesküvéseket találnak ki. Önök szerint mi fake news-t termelünk. E, sajnálatos, hogy ehhez képest az önök európai propagandája az, ami